A rend szerint most következik az Európai Parlament kvesztorainak megválasztása. A következő jelöltek erről szavazunk. Geringer asszony, Higgins úr, Luling asszony, Mastalka úr, Newton Dan úr, Nicholson úr, Omen Reuten asszony, Speroni úr. a jelöltek tudomást szereztek jelöltségükről, mivel több jelölt van, mint a hány hely, a, az eljárási szabályzat 13. cikk első bekezdése alapján titkos szavazás következik. Tehát meg fogjuk kezdeni a szavazást. Emlékeztetem önöket, hogy az eljárási szabályzat értelmében ugyanazok a rendelkezések érvényesek, mint az alelnökök választásánál. Vagyis a választást úgy tartjuk meg, hogy titkos elektronikus szavazás következik, ami lehetővé teszi mindenki számára hogy megismerje a rendszert. Itt különösen az új képviselőkre gondolok. Teszt szavazásra került sor. Önök már kaptak egy tájékoztatót a szavazókártya használatáról, de azt hiszem, hogy hasznos erre visszatérnünk. Az első dolog, be kell tenni a kártyát a szavazógépbe, a csipet lefelé fordítva. Hogyha a kártya nincs rendesen betéve, akkor a sárga visszajelző villog, és különböző utasítások jelennek meg a kijelzőn hogyha jól van betéve, akkor a képviselő neve, különböző adatok, a harmadik dolog, amikor a jelölt nevét hallják, és megnyitottuk a szavazást, a kijelzőn azt szerepel majd, hogy mi a tárgya a szavazásnak, mi a neve a jelöltnek, és hogy hány helyet kell betölteni. a kék gomb... Kék gombbal választják ki a képviselő nevét, akire szavazni akarnak, a plusz gombbal tudnak szavazni, a bal oldalán van ezek az eszköznek, kék fény fog felgyulladni, és egy csillag jelenik meg a kiválasztott név mellett. Ezt követően jelenik meg a szavazat számláló kijelzése. Csak azok a szavazatok, amelyek az, a jelölt mellett szólnak, csak ezeket számolja össze a rendszer. Annak érdekében, hogy a titkosságát megőrizzük a szavazásnak, a kurzorral mozogva tudják törölni a csillagot, ha akarják, és a kurzorral lehet lép, lépegetni a legalsó névig is, és akkor ott megjelenik a képernyő olyan a következő név a kurzorral, ha lépegetnek. Ötöt sorban, ha azt akarják biztosítani, hogy részt vennének a szavazáson, de nem akarnak senkire szavazni, akkor a nulla gombbal, a középen levő nulla gombbal tudnak leadni egy ilyen szavazatot. A szavazás végén végéig még lehet módosítani a kiválasztott nevet. Ha odalépegetnek a kiválasztott névhez, a zéro, a nulla gombbal lehet törölni a név mellett leadott szavazatukat, és ki tudnak választani ezt követően egy új nevet, a plusz gomba megnyomásával arra lehet szavazni. Végül, ha látni akarják, hogy kikre szavaztak az összes nevet, akkor a nagy X gombra nyomva ez bal oldalon van, ha kétszer megnyomják ezt a gombot, akkor törölhetik a csillagokat. Próbáljuk ki most a rendszert, elnézést kérek, hogy én iskolás módon próbálom magyarázni a dolgot, de azt hiszem fontos lehet ez, különösen az új képviselők számára. Fontos, hogy jól működjön a rendszer, ezért most próbáljuk is ki egy üres járatban. Válasszanak ki a hat eh, névből, a hat énekes névből kettőt. Az első egy olasz énekes neve, Luciano Pavarotti, sajnos nincs már közöttünk. Aztán Placido Domingo neve van a listán, aztán José Carreras, aztán három szoprán énekes, Julia McGinnis Johnson, Montserrat Caballé és Jesse Norman szoprán énekesek. válasszák ki a kedvenc énekesüket, megnyitom a dalnok szavazást.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 Avete votato tutti? No. Mindenki leadta a szavazatát? C'è Ha még nem, akkor nyugodtan. Nem, nem kapkodunk nagyon. C'è una richiesta. Valaki kér szót? Non funziona? Nem működik a rendszer? Provvediamo subito. Consentiamo all'onorevole Mauro di votare il suo cantante preferito. Mauro úrnak is meg kell adjuk a lehetőséget, hogy kiválassza a kedvenc énekesét, úgyhogy mindjárt segítenek neki. Prego, c'è una... Non funziona, non funziona lì. Provvediamo subito.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 Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy csak két nevet lehet kiválasztani, tehát két jelöltet lehet a hat közül kiválasztani. L'onorevole Silvestri. No, sì. Cioè, no, no, l'apparecchio che non funziona. Sì, eh, ho già, ho già eh, chiesto okay. un tecnico. Okay. Prego. Prego, onorevole Schulz. Schulz, képviselő. Elnök úr, azt hiszem, van szükség van arra, hogy valamit világossá tegyünk. Most egy teszt, egy próba szavazást tartottunk. Ebben a próbában csak két nevet lehet kiválasztani, mondjuk Monszáratot és Kavail. Ezt követően azonban a tényleges questor választásnál öt nevet lehet kiválasztani, ezt szeretném leszögezni. Tehát csak a tesztelésben lehet kettőt kiválasztani, ezt, hogy elkerüljük a félreértést, azért mondom. A tényleges szavazásnál öt név mellé lehet oda tenni a csillagot majd. Elnök, köszönöm Schulz úr, köszönöm, hogy megelőzte, megelőzött, pont ezt akartam elmondani én is, azt nevezetesen, hogy a tényleges szavazást van majd öt nevet jelölhetnek meg, de köszönöm, hogy rámutatott erre. Mindenki leadta tehát a próbaszavazatát? Szilvesztris úr még nem szavazott. Presidente. Prego. Elnök úr. ezt köszönöm, hogy Pavarotti tette elsőként a listára. Még egy dolgot már ezen túl is elmondanék. A, amikor plusszal kijelöltük a csillagot, ezt akkor konfirmálni kell, vagy elég? Nem, nem kell konfirmálni, a plusz jellel odeszi a csillagot, és ez már a választás, nem kell azt még plusz jóvá hagyni egy másik gombbal. E ma non funziona. Sì, Dobbiamo andare avanti. Potete aspettare ancora un attimino. Ah, sì. Ho richiesto un tecnico per il 131, la signora che non poteva votare. Almeno... Però, sì. Sì, sì, d'accordo. Ora, io direi di chiudere la, la votazione. Nos, azt javaslom, hogy akkor zárjuk a próbaszavazást. mert mondottam, ez egy üres járat, ez csak egy... Nem a questorokat választjuk most meg. Tehát lezárom a próbaszavazást. Posso annunciare il risultato? A, bejelentem az eredményt, a szavazás eredményét. Luciano Pavarotti 380 szavazatot kapott, Placido Domingo 283-at, 178 a negyedik, Jesse Norman 117, Miguel Johnson 100 9-et. Ez volt a teszt tehát. C'è una richiesta di, di parola. Kér valaki szót? Cassini úr. Poiché non tutti hanno capito bene la spiegazione orale prima del voto, prima... Én most itt eh, nem akarom eh, felzavarni itt a eh, valós, illetve a szavazás elmagyarázását, mielőtt a tényleges szavazásra sor kerül. Kérem, magyarázza el egyértelműen, hogy hogyan kell szavazni. Io non lo so se veramente, se davvero tutti No tehát. Az eredmény bemutatta, hogy nagyon gyorsan tanulnak a képviselők, sikerrel zártuk tudni a próbaszavazást. Tehát, a, akkor most térjünk át a tényleges szavazásra, melynek tárgya a kresztorok megválasztása hadd mondjam el még egyszer, amit Schulz úr az imént megvilágított számunkra, azt nevezetesen, hogy öt jelöltet lehet megszavazni. Megnyitom tehát az elektronikus titkos szavazást. Non è ancora aperto perché si sta ricaricando. Elnézést, még, még sem nyitottam meg a szavazást újra kell indítanunk a listát, újra fel kell töltenünk a listát, úgyhogy még nem szavazunk, nem nyitottam meg a szavazást. Különben a questorok székeiben majd ö, operaénekesek ülnek. Pronto? Kész van? Rendben. Most akkor indíthatjuk a szavazást. Kérem, adják le szavazataikat. Estrella. Tecnici arrivano. Come si chiama?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

az eredményeket. 696 érvényes szavazat került leadásra, kettő érvénytelen szavazat, összesen tehát 694 szavazat, 388 az abszolút többség. Lássuk az eredményeket. Geringer Dödenburg asszony, 398. Higgins úr, 352. Lullingasszony, 322, Mastalka úr, 206, Nicholson, 164, Newton 171, Omen Reuten 161, Speroni 145. Tehát ezen eredmény alapján az első körben, az első fordulóban a következő személyeket választották meg. Geringer de Ödenburg asszony és Higgins úr. Szeretnék gratulálni nekik e helyt. Restano dunque da segnare. Ezzel további még három szék vár betöltésre, úgyhogy második fordulót kell tartanunk, szavazási fordulót. Ha csak nincs hozzászólásuk, megjegyzésük, akkor az első kör jelöltjeit elfogadottnak tekintjük, megválasztottnak tekintjük, nincs ellenvetés? Nincs. Akkor bejelentem, hogy a második fordulóra délután három órakor kerítünk sort. Ma io, colleghi, io lo facevo... Kedves képviselőtársaim, az önök érdekében, a jó egészségük érdekében teszem, mert a vércukor szint az bizony mindenkiben lecsökkenhetett. Egyébként azonnal is lehet szavazni, ha gondolják. Dobbiamo soltanto dare il tempo a ehhez az kell, hogy újra töltsék a neveket a rendszerbe, és töröljék a listáról már a két megválasztott szemét. Ez egy kis idő kell, kérem legyenek türelemmel. Köszönöm. Volevo avvertirvi ovviamente che poiché sono diminuiti i candidati in lizza. Természetesen most már kevesebb jelöltünk van a listán. Tehát három és nem öt szavazatot, tehát csak három jelöltre kell most szavazni. Úgy tűnik, hogy mindenki készen áll, tehát akkor megnyitom a szavazást. nessuno problemi con i dispositivi? Tutto bene? Esetleg valami gond van a készülékekkel, vagy minden rendben? Possiamo chiudere la votazione? Akkor lezárhatom a szavazást? Rendben, tehát a szavazást lezárom. 699-en adták le a szavazatokat, ebből kettő érvénytelen, 697-ből 349 a többség, 327 Lalingasszony, Mastalka 268, Newton Dunn 204, Nicholson 178, Omen Ruiten 130, tehát ez azt jelenti, hogy harmadik fordulóra is szükség van, úgyhogy akkor folytassuk, rendben. Akkor folytassuk. A harmadik fordulóban már egyszerű többségre van szükség, ugyanúgy, mint az alelnököknél.

Mindenki szavazott? Illetve készen áll, akkor a harmadik forduló szavazását megnyitom. Hanno votato tutti? Mindenki leadta a szavazatát? Possiamo chiudere la votazione? Lezárhatom a szavazást? Rendben, köszönöm szépen. Tehát a szavazást lezárom. Hatszázöt szavazatból kettő érvénytelen, tehát 603 érvényes szavazatból itt most nem, nincs abszolút többség. Lőling asszony 306, Mastalka 293, Newton Dan 208, Omen Reuten 186, Nicholson 176, Speroni 131. Tehát, Questor Nak választottuk Luling asszonyt, Mastalka urat, Newton Dan urat, és szeretnék ezúttal gratulálni nekik. Io vi prego di non abbandonare la, l'aula per... Kérem, hogy még ne hagyják el az üléstermet, ugyanis még egy szavazás következik. Most ugyanis el kell döntenünk, hogy hogyan alakuljon a parlamenti szakbizottságok számszerű összetétele. Ez egy elég jelentős kérdés, elég fontos. És szeretném bejelenteni, hogy a 16-os és 15-ös cikk az eljárási szabályzatban előírja, hogy a questorok rangsora a megválasztásuk erősorrendjét követi. Közé is fogják tenni a nevüket természetesen. Most következik a napi rendi pont, amelyben az állandó parlamenti szakbizottságok szemszerű összetételéről szavazunk. Van egy módosító indítvány, az egyes számú amit az EFT eh, frakció nyújtott be. Az első módosítóról szavazunk, tehát ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Még én szemüvegesként is megállapíthatom, hogy egyértelmű, hogy a többség elutasítja ezt a módosítót, így ezt eh, elvetjük. Most pedig az egész állásfoglalás tervezetről szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Senki? Akkor elfogadtuk. Köszönöm szépen a kollégáknak a részvételt, és berekeztem az ülést, 15 órakor folytatjuk. Jó étvágyat, megérdemelték az ebédet!